Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous invite à prendre place, s'il vous plaît, que nous puissions... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem, foglaljanak helyet, hogy meg tudjuk kezdeni ezt az együttesülést. Az AFET, a DEVE e e és a Költségvetési Bizottság együttesülését a három levezető elnök nevében szeretném önöket köszönteni. Üdvözlöm az AFE tagjait is, de végül is mi vagyunk vendégségben ő náluk. Üdvözlöm a DEVE tagjait és a Költségvetési Bizottság tagjait is. Ez a harmadik alkalom, hogy így együttesen ülésezünk, és az Európai Fentartható Fejlődési Alap, az EFA, valamint az EFA garancia és az EFA garancia alap létrehozását megtárgyaljuk. Köszönet az AFED bizottságnak, hogy befogadott minket, Komoly kihívás ez a három bizottság által együttes eljárás, de a jelentéstevő Kukánó úr, akit Vanescu asszony helyettesít, Frunzulika úr és Guardia Feval asszony, tehát a három jelentéstevő mégis az együttműködés jegyében dolgozik együtt, és megszületett már a jelentés tervezet is, ezt ma fogják bemutatni. Péntekig, tehát március 24-ig lehet módosítókat benyújtani, a módosítókról pedig majd április 24-én fogunk szavazni. A Költségvetési Bizottság helyzete különleges, hiszen ezzel párhuzamosan más szakbizottságokkal együtt több jogalkotási javaslatot is vizsgál jelenleg, amely kapcsolódik az FA-hoz, a fenntartható fejlődési alaphoz. Az Európai Bizottság több javaslatot is közzétett. 2020 utáni időszak, időszakra vonatkozóan az EFSD t fogja az EFSD hozzájárul ahhoz a galaxishoz, ami az európai költségvetés körül kering, és nagyon fontosnak tartom az, hogy az addicionalitást ki tudjuk használni, és ezáltal remélhetőleg a költségvetés jobban értelmezhető, olvasható is lesz, és természetesen mindennek úgy kell megtörténni, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsuk a társ költségvet, a költségvetési hatóságok hatáskörét. Linda Mekeven asszony. Köszönöm. Nem is nagyon mondok én semmit, mert késésben vagyunk, hallgassuk meg a jelentéstevőket, és aztán jöjjön a vita. Monsieur, le, Monsieur Anders Wittisen. Anders Wittisen következik. On behalf of the Committee of the Foreign... Uh, Az hatát nevében üdvözlöm önöket ezzel az együttes ülésünkön. A bizottsággal, a külügyi szolgálattal, a szakértőkkel e, eszmét cserélve most megvizsgáljuk a három társjelentő javaslatát. Ez a javaslat nagyon fontos befektetési terv, amelyel e, az EU szomszédságában, Afrikában lehet megoldani a migráció fő okait, azt kívánjuk biztosítani, hogy tényleg eredményeket tudunk elérni. A cél az az, hogy innovatív módon tudjunk fellépni, és koncentrálni tudjunk a fejlesztésre. Szeretnénk azt biztosítani, hogy igazi hozzáadott érték jöjjön létre, és ezt kikívánjuk egészíteni az EU rendelkezésére álló eszközökkel. Köszönöm szépen a társjelentéstevők munkáját, hogy a bizottság javaslatot kívánják módosítani. Eh, Mekever asszony, akkor kezdjük is meg a három jelentéstevővel. Tényleg kitűnően együtt működnek. Két nagy eh, szabizottság és egy kicsi dolgozik együtt. Azt gondolhatnánk, hogy ez nagyon nehéz, de ez nem így van. Maneszko asszony következik Kukán úr nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elmondom azt, amit Kukán úrtól kaptam feljegyzésben. Elnézésüket kéri, nem tud itt lenni, de felolvasom az ő feljegyzéseit. A jelentéstevő üdvözli a jó együttműködést a többi két szakbizottság eh, jelentéstevőivel. Az AFET nevében hangsúlyozni kívánja, hogy mennyire fontos egy olyan pénzügyi eszköz létrehozni, amely stimulálja a befektetéseket a magánszektorban, Afrikában és a szomszédságban, hozzájárulva így egy fenntartható szociogazdasági fejlődéshez, és amelyen fel lehet számolni a migráció fő okait. Hangsúlyozza azt, hogy a fő kihívás az az, hogy a magánszektorban ösztönözzük a befektetéseket, főként a legkevésbé fejlett országokban. Mind a három pillérre szükség van a külső befektetési tervben, annak érdekében, hogy sikeres legyenek a befektetések, viszont ezt támogatni kell szakértelemmel, technikai szakértelemmel, és javítani kell a befektetési klímát a partnerországokban. A tervnek van egy új finanszírozási komponense, a cél az az, hogy a már meglévő eszközökön túllépjünk, úgy, hogy innovatív modelleket támogatunk támogatás szempontjából, olyan területeken kell fellépni, ahol más finanszírozási eszközök kudarcot vallanak. A kiegészítő jelleget kell támogatnunk, az addicionalitást, ami nagyon fontos az eszköz szempontjából. Meg kell, azonosítani kell a különböző befektetési lehetőségeket, és a nagy kockázatú projektekre kell a finanszírozást folytatni. Be kell vonzani a magánbefektetést is mindehhez. Nagyon fontos a rugalmasság, nyitottság és a hatékony együttműködés a különböző pénzügyi intézetekkel, de egyértelmű politikai iránymutatásra is szükség van. Ezért a jelentés tervezetben hangsúlyozzuk az EFSD iránytási struktúráját és a parlament szerepét az új eszköz sikeres lehet akkor, hogyha ezt nem, telhely, nem terheljük túl különböző pirításokkal. Gondolni kell arra, hogy egy olyan eszközt hozunk létre, amelynek célja az az, hogy a magánszektorban is serkentse a növekedést, de hozzájáruljon a fejlődő országok szociogazdasági növekedéséhez. Ez egy nagyon ambiciózus és hosszú távú projekt, ezért egyértelmű kritériumokra és célokra van szükség már a kezdetekben. Elnök, köszönöm szépen, Funculika úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Megtiszteltetés volt számomra az, hogy az AFET és Költségvetési Szabizottsági kollégáimmal együttműködhettem, és elégedettel szólhatok a jelentés tervezett létrejöttéről. A fő aggájaink a DAC kritériumok bevonása, a globális fejlesztési célok, a, az adókerülés témája, a nemek közötti esélyegyenlőség, ezeket mind belevettük a jelentésben, de vannak még pontok, amelyek jobban kifejezhetnénk a véleményünket. Nagyon fontos az, hogy az EFSD fő célja a szegénység felszámolása és az egyenlőtlenségek csökkentése, illetve a migrációs nyomás okainak felszámolása. Ehhez az kell, hogy ez a támogatás a sérülékeny országokban, a fejlődő országokban vezessen befektetésekhez. Nagyon fontos a klímaváltozás, a energiahatékonyság, erőforrás hatékonyság, a zöld erőforrások figyelembevétele. Hangsúlyozni kell az EU delegációk szerepét, hiszen ezek azok a pontok, ahol hozzá lehet férni az EFSD-hez, és el kell érni a mikroméretű cégeket is. Úgy vélem, hogy hangsúlyozni kell azt, hogy a közös parlamenti közgyűlés AKC-EU közgyűlésnek kell biztosítania az elszámoltathatóságot mind a partnerországban, mind pedig az EU tagállamok irányába. Végezetül én egyértelműen szeretném látni a jelentésben, hogy az EFSD nem fogja támogatni azokat a műveleteket, amelyek a fegyverkezéshez, biztonsági szekhorhoz tartoznak, vagy az olyan terveket, amelyek negatív hatással járnának környezetvédelmi szempontból a partnerországban, vagy amelyek áttelepítéshez vezetnek vagy amelyek negatívan hatnak ki a partnerországok élelmiszerbiztonságára. Szeretném még egyszer megköszönni a munkájukat, és várom a további együttműködést önökkel ezen a nagyon fontos dosszién. Köszönöm szépen, mondja az elnök Gária Szabalasszony. Költségvetési Bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövidre tudom fogni, mert annyira jó volt az együttműködés a három jelentéstevő között, hogy eh, minden munkát elvégeztek már a kollégák, nem nagyon tudok hozzátenni sok mindent. Néhány általános jellegű észrevételem lenne. Nos, látható, hogy eh, a bizottsági javaslattal nagy mértékben egyetértünk, és eh, azt gondolom, hogy az volt csak a feladatunk, hogy a hiányzó dolgokat kipótoltuk a javaslatból. Alapvetően mégis egyet tudunk érteni a legtöbb dologban. Az Európai Unió közelében, keleten, délen, Afrikában a fejlesztést mindenképpen támogatni kell, még, mégpedig úgy, hogy garanciáink is vannak, ezeket elő kell segíteni, ezeket a beruházásokat, és a cél az lenne, hogy a kockázatot csökkentsük. Három pillére van ennek az eszköznek, amiről és nem csak az egyik pillért kell kiemelni, hanem úgy gondolom, hogy mind a háromnak egyforma fontossága van. Tehát nem szabad elhanyagolni a második és harmadik pillért sem. A bizottsági javaslat alapján, és amit egy kicsit szerettük volna kiegészíteni, kipótolni, az addicionalitás is szerepel, de szerintünk a definíció túlságosan általános volt. Mi két dolgot szeretünk volna megvalósítani. Egyrészt a fenntartható fejlődési kritériumok, illetve a másik a kockázati kritériumok. Ez a két elem mutatja majd meg, hogy megvalósul az addicionalitás, avagy nem a fenntartható fejlődési alappal. Aztán a célkitűzések definíciói a szakpolitikák, illetve az eszközök kérdése, ezt is megpróbáltuk pontosítani, illetve a Strategic Board és az Operational Boardok kérdésén is sokat dolgoztunk. A 8-as cikkel különösen sokat foglalkoztunk, a garanciák megvál- használatának kitételeiről van itt szó. Azt szeretük volna, hogyha ha minden pontosabb és világosabb lenne, illetve a scoreboardon is kiegészítettük ezt a bizottsági javaslatot. Szerintünk ez egy olyan eszköz, ezt már láttuk az Econ esetében is, amely kiválóan működhet. Aztán pontosítottuk még a beszámolási, illetve az ellenőrzési kérdéseket is. tehát a, az EFA által finanszírozott projektek esetében ennek is meg kell valósulnia, illetve nem együttműködő a nem együttműködő joghatóságok esetében is nagyon fontos, hogy legyen egy eljárási módszerünk. Én abba is hagynám, mert szeretném meghallgatni a kollégák véleményét, azt hiszem, hogy ezzel is csak gazdagítjuk ezt a jelentést. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek, most pedig az árnyék jelentéstevők következnek. Hauta Lászony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok röviden hozzászólni. Úgy látom, hogy nagyon hasonlóan gondolkodik a három szakbizottság, a három eh, jelentéstevő, közeledtünk egymáshoz az elmúlt hetekben. Köszönöm ezt a közös gyakorlatot. Egyértelművé vált az, hogy ezt a, az alapot a külső befektetési terv másik pilléreivel együtt kell ezt látnunk. Sokan hangsúlyozták a technikai segítségnyújtást, a politikai párbeszédet. A technikai segítségnyújtás nem csak technikai jellegű egyébként. Olyan helyzetben vagyunk, hogy létre tudunk hozni egy tényleg innovatív eszközt a fejlesztés számára, amely megfelel a fejlesztési célkötőzéseinknek. Főként a garancia lehet igazi hajtóerő. Van néhány rövid kérdésem a bizottsághoz. Azt hallhattuk, hogy az ötvöző eszközök kapcsán érkezik majd egy jelentés. Úgy tűnik, hogy ezek az ötvöző eszközök nem túlságosan sikeresek eredmény szempontjából. Mit lehet tudni ezekről a jelentésekről? Második kérdésem, elfogadják-e a jelentéstevők azon javaslatát, amelyel igazi addicionalitást lehet elérni? És harmadik pontként pedig kérem mondjanak valamit arról, hogy kik számára nyitott ez az alap, csak az EU intézmények számára, vagy mások számára is. A válaszokat majd később kapjuk meg, most pedig Jetten Maki asszony következik. Köszönöm. Kedves kollégák! Ahogy már elhangzott, a klímaváltozás a fő oka a migrációnak, és sajnálatos módon ez a fő ok megmarad a jövőben is. Ezért nagyon nehéz számomra megérteni azt, hogy a migráció miért nem szerepel magasabban a bizottság napi rendjén. Hadd mondjak egy példát, például Szíria. A klímaváltozás nagyon fontos oka a migrációnak persze a háború a legfontosabb tényező, de a háború előtt az éhezés késztette az embereket arra, hogy elhagyják helyüket. A másik kérdés, kérdés a pénz. Az EFSD 20%-át fordítják a klímaváltozás megoldására. Az Európai Befektetési Bank célkitűzése 32%. Szerintem nekünk is 35%-os célt kellene kitűznünk. A támogatás a szomszédsági politikából, ez lehetne logikus, de tudjuk, hogy már most kevés a pénz ott. Nem lehetne -e a pénzt a bővítési politikából és abból az eszközből elvenni, Tudom, hogy ez is fontos, de jelenleg itt semmi nem történik a törökországi helyzet miatt. Tehát ez volt. A három pontom. Very much. Madame Lösing. Nagyon szépen köszönjük, Lőzing asszony. Um, ja, vielen Dank. Um, ich möchte... Köszönöm szépen nem is fogok részletesen beszélni az alapösszes területéről, részterületéről. Az AFET vélemény megfogalmazásában, amikor is a magánszféra szerepéről volt szó fejlesztés politikában, találkoztam több civil szervezettel, és mindig azt mondták nekem, hogy rengeteg EU-s forrás végezetül EU-s cégeknél köt ki, vagy EU-s szakértőknél, és nem a program országokban, nem az ottani gazdaságban marad meg a pénz, nem az ottani társadalomban. Az ActionAid szerint a fejlesztési segélyek 61%-a visszakerül a donorországokba. Itt most egy garancia alapról beszélünk, Végeredményben a magán-szféra megerősítéséről van szó a fejlesztéspolitikában, de felmerül bennem a kérdés, hogy ez hosszú távon mennyiben mozdítja elől, elő a célzott területeket a célországokban. Gondolkodom azon, hogy milyen mechanizmusokra lenne szükség, vagy milyen módosításokat nyújthatnánk be annak érdekében, hogy a pénzek ilyetén való visszaáramlását megakadályozzuk, hogy ne egy olyan üzleti modellt alakítsunk ki, amely a donorországok magánszféráját erősíti, a helyet, hogy a kedvezményezett ország gazdaságát lendítené fel, vagy erősítené meg. az önsegítés érdekében nyújtott segítségnyújtás elvét kellene követnünk, ezt kellene előtérbe helyezni. Az írás, olvasás, tudás elősegítése például ilyen, annak érdekében, hogy a, ott helyben az ott élők hatékonyabban tudjanak gazdálkodni például. Kérdés persze, hogy a kereskedelmi megállapodásokban azok révén mennyire tudjuk az igazságos kereskedelempolitikát előmozdítani, talán nem annyira magánszféra támogatására kellene ezen a területen hagyatkoznunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Ponga úr! Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a társ jelentéstevőknek az elvégzett munkáért. Egyetértek azokkal a dolgokkal, amit a jelentéstevőktől hallottam, de néhány módosítom lenne a következő témákban. Egy, az európai preferencia kérdése, a fejlesztési politika, a második témám, az, hogy kell egy keret egyezmény az Európai Bizottság, illetve a Beruházási Bank között, és ebben részt kell venni a tagállamoknak is, hogy ezeket az alapokat kezeljék. A harmadik témám pedig az, hogy a fenntartható fejlesztési céloknak meg kell felelni, illetve az ilyen típusú segélyek vagy támogatások hatékonysága is nagyon fontos. Köszönöm szépen, Sárgőrensz! Köszönöm szépen, elnök asszony. Kiváló ötlet ez, a, ez az alap, ez a fenntartató fejlődési alap. Miért nem jött ez hamarabb eszünkbe? Hogyha jól működik, a garanciákkal együtt, ha a beruházások tényleg eredményesek, akkor nem vagy akkor nem kell a garanciát felhasználni. Tehát akkor nem is költünk igazából semmit. A beruházott alapok mégis, a beruházott alapok mégis a jövőről szólnak, ezek intelligens beruházások, ezzel sok mindent lehet csinálni, nagyon kevés eszközzel a jövőre néző, előre mutató beruházásokat lehet végrehajtani. A a beru, azokat a beruházásokat támogatjuk, ahol, az Európa, ahol európaiak a beruházók, és ezt úgy kell megtenni, hogy kompenzáljuk azt a tényt, hogy a eh, harmadik országokból gyors, gyakran ezek a pénzek átszivárognak, vagy visszaszivárognak Európába. Az állam nem tehet meg mindent, a bizottság nem tehet meg mindent, de a magánszektorban van pénz, Afrikában is. Az Európai Unió partnerei például a helyben működő kereskedelmi bankok, vagy az Európai Beruházási Bank, vagy az Afrikai Fejlesztési Bank. Ez nagyon hasznos eszköz, mert például a hitel helyzet, a hitel viszonyok nem mindig olyanok Afrikában, mint Európában. Van 12 olyan ország, amely nagyon elszakadt a többitől, van pénzük, és mobilizálni kell ezeket, ezeket az alapokat. Tehát ez mindenképpen jó dolog. Második dolog, milyen kritériumok alapján döntünk, illetve az OECD feltételrendszere. Na most itt nem is tudom, vannak-e fenntartásaim, mert a beruházások ugye nem mindig sikeresek. Tehát természeténél fogva kockázatos egy ilyen beruházás. De szerintem nem csupán arra kell odafigyelni, hogy az adósságot visszafizetik-e. Sokszor az adósságokat az afrikai országok esetében egész egyszerűen elengedik, és ilyenkor ezek az országok ezek az országok pályázhatnak a fejlesztési segélyekre. Sajnos azonban az eltűnt pénz sokszor egy korrupt vezető zsebében landol. Relativizálnunk kell tehát a feltételrendszerről, ez ne legyen túlságosan problematikus. Harmadik dolog. Ez egy olyan gondolat, ami arra, ez egy olyan gondolat, ami abból indul ki, hogy azok az országok érdemesek az elsőbségre, ahon, ahol legkisebb az esély annak, hogy egyébként is oda mennének a beruházók. Vannak olyan övezetek is, ahol még garanciákkal se lehet egyről kettőre lépni. Ennek, egy, ennek a jelentésnek, ennek az eszköznek első ránézése csak technikai jellege van, de valójában politikai háttérre szükség van. Kérdezem a bizottságtól, nem lenne okos dolog? egy listát készíteni arról, hogy milyen kísérő eszközök tehetnék igazán eredményes ezt az eszközt. Mire gondolok? Vannak olyan országok, ahol olyan a kormányzat, hogy semmilyen beruházó nem veszi a bátorságot, hogy oda menjen. Ezen országokkal lehet tárgyalni? Itt, itt egy permanens kockázat van, túlságosan magas a kockázat ahhoz, hogy a garanciarendszer működjön a 70-es, 80-as évek mintájára e- Európában, akár Belgiumban is voltak különleges beruházási övezetek. Ilyeneket nem lehet létrehozni. Ez azt jelenti, hogy megállapodást kell kötni a bizottságnak és a kezdeményezett országnak, hogy ezeket a beruházásokat védjék. Tehát az lenne a cél, hogy megteremtsük a szükséges feltételeket ahhoz, hogy alkalmazni lehessen ezt az eszközt. Ezt szeretném volna elmondani. Artui úr a bevezetőben beszélt az Európai Unió, az Európai Unió költségvetésén kívül eső galaxisokról. Ezek igazi gondot jelentenek ellenőrzés szempontjából. Hogyha megfelelő politikai vezető erőt tudunk felmutatni, akkor már is csökkentjük annak az esélyét, hogy rossz kezekbe kerüljenek ezek az alapok. Egy igazi struktúrára van szükség, amely látható módon tudja garantálni ezt a vezető jelleget. Köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban Fonzulika úrat hallhatjuk. Szoraja Post nevében, aki az AFET árnyék jelentéstevője. Genfben van, a kollégánk, aki a DROA delegációval utazott oda emberi jogi ügyben, megkért engem, hogy mondjam el helyette a véleményét. Afet árnyék jelentéstevőként posztasszony nagyon örül annak, hogy a szerződés 21. cikkére külön utalás történik. Nagyon fontos, hogy támogassuk az emberi jogokat, a demokráciát, a békét, a jogállamiságot, megelőzzük a konfliktusokat, és megerősítsük a biztonságot. Ezek mind-mind fontos elemek. Hogyha azt akarjuk, hogy a kül- és biztonságpolitika sikeresen kezelje a migrációs hullám okait. A migráció, mint olyan egyébként nem probléma, az emberek számára lehetővé kell tenniük azt, hogy országok között mozogjanak, de nem szabad megengedni azt, hogy útra kelljen kelniük, mert hazájukban nem rendelkeznek megfelelő lehetőségekkel, és elfogadhatatlan az emberi jogi helyzet. Nagyon fontosak a szociális és környezeti tényezők és más fontos kérdések, amelyeket elnyék jelentéstevőként felvetett, a civil szervezetek teljes körű bevonása, a különböző folyamatokba és az, hogy a folyamatok átláthatóak legyenek. Emellett módosításokat is javasolt, a 21-es cikkre való utalás jó, de sajnos ez nem elegendő. Láttuk már hogy más alapok esetében a 21-es cikkre való hivatkozás nem jelenti automatikusan azt, hogy az emberi jogi, a projektek emberi jogi hatását megvizsgálják. Ezért azt fogja javasolni, hogy legyen egy további bekezdés a szövegben, amely szerint az Európai Bizottság az LKS-szel együttműködve létrehozza a keretet és a módszertant arra vonatkozóan, hogy a gyakorlatban is megfeleljenek a 21-es cikknek. A nemek közötti egyensúly Szerepel ugyan a szövegben, de jó lenne ezt még jobban hangsúlyozni, köszönöm. Köszönjük szépen, akkor most a bizottságot hallgatjuk meg. A DJ Near az első. Mártinova asszonyt üdvözölhetjük itt, parancsoljon. Két és fél percre korlátozzák mondandójukat, mert látják, hogy már lassan lejár az időnk. Hárman kértek szót a bizottságtól és az EKS-től, két és fél percet tudok adni mindenkinek. Megpróbálok távirati stílusban fogalmazni. Köszönöm szépen. A DJ Near főigazgatója vagyok. Először is szeretném elmondani, mennyire hálás vagyok az Európai Parlamentnek, hogy ilyen konstruktívan állnak hozzá a kérdéshez. Külön dicséretes ez tekintettel arra, hogy három bizottság vesz részt a munkában, voltak nagyon technikai találkozóink, úgyhogy köszönöm. Nagyra értékeljük a kibővítésre vonatkozó javaslatot, köszönöm szépen ezt a módosítót, és az addicionalitásra vonatkozó megfogalmazást is nagyon üdvözöljük, ez egy nagyon fontos elem. Folytatunk megbeszéléseket eh, magánszférebeli szereplőkkel, ez, ezek a megbeszélések is azt mutatják, hogy ez egy nagyon fontos mozzanat. Üdvözlöm azt, amit Gőrensz úr is mondott, Valóban ez olyasmi, amire érdemes lett volna már korábban is odafigyelni, de szerintem most az a legfontosabb, hogy a lehetőséget most megragadjuk. Csak úgy tudjuk növelni a politika hatását, hogyha a magánszférát is bevonjuk. A garancia tehát megváltoztathatja az eddigi légkört, az eddigi adottságokat, és azt hiszem, nagyon fontos az is, hogy a kísérő intézkedéseket végrehajtsuk, hiszen ezek nélkül nem tudunk, nem tudjuk a projekteket megfelelően előkészíteni és folytonosan végrehajtani. Ezért is olyan fontos a kettes pillér. A technikai segítségnyújtás az előkészítés során, és a hármas pillér, a technikai segítségnyújtás a megfelelő körülmények létrehozása során nagyon fontosak. Ezek technikailag nem képezik ugyan a jogszabály részét, de nagyon fontosak a globális kontextust tekintve. Ami a magánszférát illeti, mindenképpen azt kérnénk, hogy itt rugalmasságot juttassunk érvényre. Nagyon fontosak számunkra is mindazok a kritériumok, amelyek a támogathatóságot körülhatárolják, de úgy hisszük, hogy nagyon fontos, hogy bevonjuk a magánszférát Lehet, hogy egy ilyen esetben nem érdemes túl sok függeléket, túl sok iránymutatást hozzáfűzni a szabályhoz, mert lehet, hogy ez bizonyos magánszférabeli szervező, ö, szereplőket elriaszt. Ugyanez igaz az eredménytáblára vonatkozólag, az FC esetében a belső beruházási terv működött, mert ez egy finanszírozási eszköz volt, amelyet egyetlen egy intézmény irányított. Ebben az esetben azonban rengeteg szereplő van, nagyon más a politikai ö, környezet. Itt van a kettes pillér, a hármas pillér, úgyhogy sokkal nehezebb itt számszerűsíteni a dolgokat és egy eredménytáblát létrehozni. Két dolgot szeretnék még említeni. az EU-s, EU preferenciát illetően, Azért akartunk nyitva tartani ezt, és azt szerettük volna, hogy az összes IFI részt vehessen. Ennek tehát az az oka, hogy nagyon jó koordinációra van szükség, Nagyon fontos, hogy minden szereplőt be tudjunk vonni, és hogyha kevéssé fejlett országokról beszélünk, konfliktus sújtotta országokról nincs olyan sok szereplő, akit bevonhatnánk, úgyhogy fontos, hogy mindenkit bevonjunk, akit lehet. És az utolsó dolog, ami a fejlesztés politikai forrásokat illeti, a tanácsban zajló vita, és az, hogy a Balkánon milyen szükségletek mutatkoznak meg, ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy ezt a lépést nem kellene megtenni. A DG DEFCO képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt szakbizottsági elnökök, tisztelt jelentéstevők! Katarinával értek egyet, én is köszönöm önöknek ezt a rengeteg munkát, ezt a rengeteg erőfeszítést. Először is, ami a jelentéstételt illeti, lesz egy értékelés, amely március végén lát napvilágot. Úgy tűnik ez nem lesz negatív, sőt ellenkezőleg. Sok szempontból előnyesnek tűnik az, hogy most már irányt váltunk, 6-7 év után most már egy másik sebességbe kapcsolunk. Az addicionalitás a kulcskérdés. Önök közül többen is említették azt, hogy érdemes ott fellépni, ahol a legnagyobb a probléma a beruházásokkal. A beruházási tervnek pontosan ez a célja. Még a legjobb előkészítés során sem mindig valósul meg a beruházás ilyen területeken, de ez nem jelenti azt, hogy ne is próbálkozzunk. Nagyon fontosak a kísérőintézkedések is, ezért is áll három pillérből az egész terv, ezért vannak a kísérő intézkedések miatt a támogató pillérek is, amelyek nagyon fontosak, és itt van a fejlesztés politikai pillér is, Ez nyilvánvalóan azonban nem csak az üzleti környezet miatt fontos, hanem az igazságosság, a jogállamiság szempontjából, az igazságszolgáltatás miatt. A politikai aspektusok tehát legalább olyan fontosak, mint a finanszírozási aspektusok. A bizottságnak itt van ez a három osztató megközelítése, amely azt hiszem egy olyan egyveleget alkot, amely igazán sikeres lehet. A bizottság megoldásokat keres, például a különböző területi beruházási zónák kapcsán nincs egy egységes megoldás, amely minden problémát megoldana, de úgy gondolom, ez a fajta párbeszéd lehetővé teheti azt, hogy javítsuk a helyzetet az érintett országokban. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy a struktúra, az igazán politikai struktúra, amelyel ez a beruházási terv megvalósítható, szavatolni fogja, hogy a résztvevők követni fogják ezt a tervet, és ezáltal lehetővé válik majd a beruházás, hogy ezeken a rendkívül nehéz területeken is. Ehhez persze szükség van arra, hogy az összes szereplő részt vegyen a folyamatokban, meg kell nyitni ezt a lehetőséget az összes európai szereplő előtt. Hogyha az európai szereplők nem tudnak elég javaslatot előterjeszteni a beruházások csökkenésének kezelésére, akkor más partnereket is be kell vonni. Egy egész sor partnerre van szükség, akik valóban részt tudnak venni, és eredményeket tudnak felmutatni. Az EKS képviselőjét halljuk végezetül. Madam Chair, um... Köszönöm, elnök asszony. A bizottsági kollégáknak, meg mindent elmondtak már. Két dolgot kiemelnék talán. Sokat hallottuk ma már arról, hogy ez az eszköz azért jött létre, hogy a sérülékeny országokat, a legkevésbé fejlett országokat segítsük, hogy a beruházási lehetőségeket pontosítsuk, hogy tényleg oda kerüljenek a beruházások, ahol általában nem jutnak el a beruházók, a befektetők. a rendelet nem lehet túlságosan preskriptív ebben a tekintetben, de ez kell, hogy legyen a cél, és úgy gondolom, hogy ezt a definíciókban is meg kell jeleníteni. Második dolog, Aztán utalt a felelős befektetési viselkedésre, az emberi jogok tiszteletben tartása, a vállalati szerepvállalásra. a fenntartható fejlődést szeretnénk támogatni, és önmagában a fejlődést, mint olyat is, hiszen fejlődést szeretnénk elérni szociális és politikai szempontból is. Nem fogok arra kitérni, mert ez már elhangzott, hogy nagyon fontos az, hogy politikai szempontból az EU delegációk hogyan kezelik ezt a kérdést. Még egy utolsó dolog. Van annak egyfajta kockázata, hogy nem a kedvezményezett országok kapják meg végül az alapokat, hanem ezek valahogyan visszaszivárognak Európába, vagy más, mondjuk érintett felekhez. Nem ez a cél, de a gazdasági diplomáciai elem is, is benne van ebben az eszközben. Lehetőséget kell adni a fenntartható fejlődési projekteknek a fejlődő országokban, de saját vállalataink számára ez egy növekedési vagy munkahelyi teremtési lehetőség, például a zöld gazdaság területén, ahol az Európai Uniónak vezető szerepe van. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje március 24 dél, most Ártői úr következik ismét. Madame la Présidente, merci. Juste une observation. Köszönöm szépen. Egy észrevétel. Szerintem kiváló módja ez a fejlesztési támogatásnak illetve a migráció kiváltó okai ellen is kiválóan lehet ezzel küzdeni. Jó lenne, hogyha az EKS, a bizottság és a tanács globálisan egy globális választ tudnak, tudna arról adni, hogy mi pontosan a politikai célja ezzel, a, ezzel az eszközzel, és hogyan lehet ezt igazán mobilizálni. A Költségvetési Bizottságban ma beszéltünk erről, mindez nagyon érdekes, de valójában az európai polgárok ezt nem értik. Az európaiaknak viszont, a polgároknak viszont arra van szüksége, hogy megszólítsuk őket. Konkrét válaszokra kíváncsiak, például a migrációs válsággal, a migrációs folyamokkal, a migránsok befogadásával kapcsolatban. Ilyen szempontból ez kiváló, csak ezt érthetővé kell tenni. Aztán a kölcsönök garanciája. Szerintem ez a garancia nem elégséges az együttműködés területén embererőforrásra szükség van. Nem lenne jó, hogyha egy eszköz ne támaszkodna csak az EU, anélkül, hogy egy globális panorámába helyezni mindezt. Okay, thank you colleagues. We can close this meeting. Um, thank you to the interpreter for... Köszönöm szépen, köszönjük az tolmácsoknak, hogy plusz 10 perccel ajándékoztak meg minket.